Most pedig a ehhez kapcsolódó témáról fogunk beszélni, a bulgáriai határa érkező szíriai menekültekről. Először a tanács nevében Venizelos úr fog beszélni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Kedves képviselő, hölgyek és urak! Bulgáriában és más országokban a bevándorlási hullámok a külső határokon, különösen Dél-Kelet-Európában kapcsolódnak a szíriai helyzet romlásához. Adott Bulgáriában a földrajzi helyzet miatt az a tény, hogy egyre többen kérnek nemzetközi menedékjogot Bulgáriában, különösen a szérválság miatt. Januárban erről egy jelentést is készített az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Ez a jelentés beszél arról, hogy milyen nehézségekkel találkoznak azok, akik nemzetközi védelemért folyamodnak. Ez kapcsolódik Bulgáriához is, már ami azt illeti, hogy milyen körülmények között tudják elszállásolni a menekülteket a civil szervezetek munkáját is igénybe veszi ez az erőfeszítés. A tagállamoknak kötelezettsége biztosítani, hogy a menekültek befogadási körülményei nemzetközi színvonalúak legyenek azok számára, akik nemzetközi védelmet kérnek. A bolgár hatóságok a legmagasabb politikai szinten is kijelentették, hogy fel vannak készülve arra, hogy megfelelően reagáljanak a helyzetre. De az infrastruktúra meglehetősen korlátozott, és a Szíriából érkező menekültek fogadása nagy kihívás. Az említett ENSZ jelentése üdvözli az erőfeszítéseket, méltatja a bolgár hatóság erőfeszítéseit arra nézve, hogy megfelelő szállást biztosítson a menekülteknek, és a jelentés elismeri azt is, hogy ennek nyomán már javult a helyzet. A bizottság is megerősítette ezt, és jövő héten Bulgáriába látogat, ellenőrzést tart, és gondolom még frissebb információkkal térnek majd haza. A parlament képviselői delegációja is járt Bulgáriában a közelmúltban, feltárandó a kihívásokat, külön figyelmet kell fordítani a belépési pontokra, ahol a menekültek belépnek az Európai Unióba. Beszélek most azokról, akik Szíriából érkeznek. Számba kell venni a hatóságok feladatait. Az a segítség, amit nyújtanak, óriási értékű. Forrásokat is biztosítottunk a bolgár kormányzatnak kiegészítve a nemzeti forrásokat, de természetesen ezek a források korlátozottak. Az a céljuk, hogy javítsák a befogadási kapacitást, a befogadás minőségének javítását tegyék lehetővé, de Bulgária továbbra is meg fog mindent tenni annak érdekében, hogy enyhítse az érintettek szenvedéseit. Bulgária különösképpen kitett tagállam ebből a szempontból. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsünk a bulgár hatóságoknak a bevándorlási nyomással való szembenézéshez. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, most Mástrom biztos asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Tanács elnök úr, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! A bizottság nagyon fontosnak tartja a bevándorlási kérdésekkel való foglalkozást, és különösen Bulgári miatt adó, aggódik. Tudom, hogy a bizottsággal, az UNHCR-rel és civil szervezetekkel együttműködésben nagyon fontos lépéseket tettek annak érdekében, hogy a helyzet tovább romoljon. Tehát most stabilizálják a helyzetet, ez jelenleg nem romlik, de nagyon komoly kihívások maradtak még, amelyeket kezelnünk kell. Például az elszállásolás kérdése, a menekült kérvények kezelése, a felhalmozódott kérvények eh, intézése, illetve azoknak az elhelyezése, akik megkapták a jogot arra, hogy Bulgáriában maradjanak. Sürgősségről van szó, és az emberek, akik nemzetközi védelemre szorulnak, és igen kitett helyzetben vannak, nagyon mindez, mindezek miatt a Dublini rendelet megvalósítása, végrehajtása fontos, és talán ez az egyik első eset majd, ez lesz az egyik első eset, a, amely a, a Dublin Dublin 3 rendelet 33-as cikke alapján most egy sürgősségi intézkedést fog követelni. Igaz, hogy ez a mechanizmus nem arra való, hogy bármelyik országot megvádoljon a helyzet kialakulásával, ezt az Európai Parlament is nagyon jól tudja. Ez szolidaritási mechanizmus, és ennek az aktiválása egy országra nehezedő különösen nagy nyomást szeretne enyhíteni, amely a nemzeti rendszerre is nagyon nagy súlyt terhel, illetve a magukra a menekültekre, illetve a menedékkérőkre is. A 33-as cikk szerinti eljárás jelezné Bulgáriának, hogy nincs egyedül, hogy a bizottság és a többi tagállam is határozottan támogatja a Bulgária tevékenységét. Szolidaritást kell mutatnunk tehát Bulgáriával szemben, ez anyagilag, pénzügyileg és másféle segítség formájában is kialakulhat. Már is támogattuk persze Bulgáriát ennek a helyzetnek a kezelésében, de gyakorlatban ez azt fogja jelenteni, hogy Bulgáriának bizottsággal és más tagállamokkal együtt egy cselekvési tervet kell kialakítani annak érdekében, hogy a helyzetet kezelni tudja a bizottság, az IAZO, az UNHCR, a civil szervezetek és nagyon sok más résztvevő is részt vesz tehát ebben a folyamatban, harmadik országokról is szó volt, ezért olyan eszköz használatára van szó, van szükség, amely a bulgár hatóságok működését, illetve munkáját segíti, és elkerüli azt, hogy a Dublin rendszer kettős alkalmazása fellépjen a bolgár menekült ügy szervezeteinek segíteni kell, illetve megpróbál, meg kell próbálni megelőzni a jövőben a további ilyen válságok felmerülését. Nem valószínű, hogy az ilyen határokra nehezedő nyomás nem sokára felhagy, ezért is fontos ez a feladat. Azon kívül további sürgősségi segítségnyújtást is tervez, kell terveznünk. Egyrészt közvetlen reakció formájában, másrészt pedig olyan tervek formájában, amely a hosszabb távú tevékenységeket fogja meghatározni. Köszönöm szépen, elnök úr! Weber úré a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácselnök úr! biztos asszony. Az utolsó napirendi pont a szíriai helyzetről szól, arról a tragédiáról, amely Szíriában kezdődött el, és ez ugye európai tragédiának is minősül, hiszen a szíriai helyzet által sújtottak Európa kapuján kopogtatnak most. Óriási feladat hárul egyes országokra, akik befogadják a menekülteket, Európának is vállalnia kell, hogy a humanitáriusság jegyében embereket fogad be. Számos cikket olvashattunk Bulgáriáról, ahol határt építenek, ahol kerítést építenek, azt mondták, hogy Európa falakat épít és elutasítja a szíriai menekülteket. Így szóltak a különböző címszavak. Ezért kerül sor az mai eszmecserére. Tehát itt az a benyomás alakulhatott ki, hogy Európa bezárkózik. Ez viszont nem megy, ez nem működhet. Ezt világosá kell tenni a mai vitában. Bulgáriának külön fel, különleges felelőssége van számos más államhoz hasonlóan, hiszen határos a válság régióval, és a szocialista bolgár kormányhoz fordulók ne belpolitikai célokra használják ezt fel. Tudják, hogy a szocialista kormánynak nincsen többsége, a jobb oldali ataka pártra szorul, annak a támogatására, és abban bízom, hogy ez a kormány összetétel, ez az összefüggés nem vezet oda, hogy nem segítenek a szíriai menekülteknek. A néppárt pozíciója világos, menekültekről van szó, szóval az európai jog szerint jár nekik a segítség, Törökországot is kérjük, hogy segítsen, és együtt próbáljuk megoldani a nehézségeket. Az EU standardeket be akarjuk tartatni, mint biztos asszony is mondta, a pénzügyi szolidaritás mellett is letesszük a garast az EU külső határainak védelmekor, és már az Európai Unió tagállamaival egyeztetni akarjuk, hogy a kontingenseket megemeljük a szíriai menekültek esetében, így tudunk segíteni. Európára feladat hárul, és közösen kell fellépni. Köszönöm szépen. Weber úr. Kirilov úr ö, szeretne hozzászólni. Kirilov úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Elfogadhatatlan, ahogy kezeljük ezt a kérdést. A frakcióm szóvivőjeként a következőt szeretném elmondani. Kommentálná-e a volt miniszterelnök vett idézetet? 2011-ben ezer fősvel kapcsolatban volt probléma, és nehéz ugyanakkor megmondani, hogy mennyi eszközt használt föl az ország, hiszen mi azt állapítottuk meg, hogy semmi nem történt ezekkel az emberekkel. A kormánynak csodákra kellene képesnek lennie, hogy néhány hónap alatt kezelje ezt a helyzetet. Köszönöm a kérdést. Még egyszer el kell ismernem, hogy milyen teljesítményt nyújtott Bulgária. Itt a külső határon óriási feladatok hárulnak rá, de a jelenlegi kormánynak el kell tűrnie a kérdést, hogy miért születnek meg ezek a címszavak az újságokban. Mi most építették fel ezt a kerítést a határon, és egy radikális párttal, az Ataka párttal közös kormányt alakítanak, ez egy szélső jobb párt, tudjuk, ezt meg kell beszélni az Európai parlamenton. Abban bízom, hogy a szocialisták e- eléggé kritikusak a saját kormánypártjaikkal is, és Szófiában ide jutottunk ezúttal. Köszönöm szépen, Guillaume asszony. Köszönöm. Két héttel ezelőtt részt vettem egy delegációban, a LIBE szakbizottság delegációja ment Bulgáriába. Többféle cél volt, de többek közt a menekült kérelmet benyújtók helyzetét is kellett vizsgálnunk a helyszínen. És ha lehetséges, akkor az európai intézményeknek jobbító javaslatokat kellett összeállítanunk. Ki a bulgár kormány valóban mindent megtesz azért, hogy javítsa a befogadottak helyzetét, de azt is sajnos meg kell alapítani, hogy bár a helyzet javult, még mindig nehéz, és még mindig nagyon messze vagyunk el az elfogadható humánus körülményektől, amit az Európai menekültekkel kapcsolatos jogszabályok meghatároznak. Nagyon sok nehézséget látunk ott a helyszínen. Először is az a mechanizmus, amiről Marsom asszony is beszélt, nyolcszoros emelkedett 2013-ban az éves átlagban a beérkezők száma, és nem a kérelmek benyújtása a probléma, hanem a bolgár rendszernek a természete valószínűleg nincsenek fölkészülve arra, hogy e- ennyire megnövekedjen a kérelmek száma, és ezért az eljárásokat nem tudják megfelelően lefolytatni. Ezért esetleg a előzetes figyelmfelhívási rendszert kellene javítani. Mindenképpen szükséges, hogy minél előbb javuljon a, ez a rendszer, ez a helyzet. 2013-ban jelentősen növekedtek a beérkezők száma, november felé megfordult a folyamat. A kérdés, hogy a bizottság együtt dolgozik-e a bolgár hatásságokkal, azért, hogy nemzetközi védelmet biztosítson a határon beérkező embereknek, és hogy beinduljon a jogi kérelmek befogadása, és megfeleljünk a nemzetközi szabályoknak. Utolsó megjegyzésem, a Bulgária megszegte nemzetközi kötelezettségeit a menekült jogi témában. De az is egyértelmű, hogy Bulgáriának szolidaritásra van szüksége Európa többi részéről, és ez pénzügyi módon és személyi támogatásra kell, hogy megvalósuljon ez a támogatás. Köszönöm. Jircsev úré a szó. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Csak egy pillanat, kék kártyás kérdést szeretne valaki feltenni, Stajanov úr? Akkor Stajanov úr a szó. Госпожо Гиом, имам следния въпрос към вас. Гиом, asszonyhoz lenne egy kérdésem. Ugye ön azt kívánja, hogy fizikailag ne állítsuk meg a menekülteket, akiket Törökország átenged Bulgáriába teljesen nyugodtan, akkor vállalást tud-e tenni a szocialista elnök nevében, aki Franciaországot vezeti, el tudja mondani, hogy Franciaország hány embert hajlandó befogadni, akik Bulgáriából távoznának önökhöz, hiszen Bulgária egyetemen nem tudja mindet befogadni. Először is a francia elnök, a szocialista elnök valóban jelezte is, hogy hány szíriai menekültet fogadunk be, és már ez meg is kezdődött. A valós eh, kérdés az, hogy akik be akarnak jönni az határon keresztül, ne kerüljenek automatikusan visszautasításra, hanem befogadjuk őket, és ez az összes tagállam felelőssége. Így se fog rönni a szó. Hölgyeim és uraim! Két delegációban vettem részt, Bulgária, Bulgáriában, Törökországban és Görögországban jártunk és elmondhatom, hogy az államaink mindent megtesznek azért, hogy az egész világ elvárásainak megfeleljünk. A bevándorlóknak jobb életkörülményekre van szüksége, és a tagállamokban történő elhelyezésükre, ami nem feltétlenül Bulgáriát kell, hogy jelen, jelentse. Bulgária mindent megtesz azért, hogy teljesítse a kötelezettségei, de ugyanakkor a határvédelmet is biztosítani kell. Vannak olyan bolgár állampolgárok, akik nem akarják, hogy az ő vállukat terheljék ezek a szociális költségek, kiadások. Sokan teszik fel a következő kérdést. Hogy tudjuk megvédeni a bolgár határt úgy, hogy az országunk valódi védelmet kapjon a bűnözők beérkezése ellen. Ugyanakkor hogyan tudjuk támogatni azokat, akik elmenekülnek a szíriai rémálom ellen? A bolgárok humánusak, szolidárisak, hajlandók ezt bizonyítani, de pénzügyi támogatásra van szükségünk. Bulgáriának nincs meg ehhez a megfelelő pénzügyi eszköze, ezért segítségre van szükségünk. A bolgár kormány a nemzeti költségvetését használja föl most a menekültek elhelyezésére, de rugalmasságra is szükségünk van. Törökországtól azt kell, hogy kérjük, hogy szigorúan ellenőrizzék azokat, akik mindazokat, akik beérkeznek az ő országukba, és akik a török-bolgár határon áthaladnak. Hogyha azt akarjuk, hogy a bolgár hatóságok évente több mint 2000 menekültet fogadjanak be, akkor nem oldjuk meg a problémát. Hogyha szolidaritást mutatunk, úgy gondolom, hogy a kérdést észszerűen meg lehet oldani. És így biztosítani tudjuk a bevándorlók legalábbis részleges integrációját. A Bulgária nemzeti tervet állít föl, a bolgár állampolgárok is ezt várják. De nagyon változó a helyzet. Vannak olyan befogadó központok, amelyek jól működnek, és vannak, amelyek nem. A legfontosabb, hogy Bulgária nem maradjon egyedül ebben a harcban. Köszönöm. Ernst asszony kékkártyás kérdést szeretne föltenni. 30 másodperce van. sorry. Egy kicsit összezavarodtam, kolléga. Tulajdonképpen a rendkedvéért szerettem volna megkérdezni, kire gondol a szíriai menekültekre, vagy másokra, vagy általában olyan emberekre, akik a határhoz érkeznek, és szeretnének bejutni az EU-ba. Egyszerűen ezt szeretném megtudni. Gyurcsev úr. Köszönöm a kérdést. Bulgária területén a 80%-a a bejövőknek tovább akar menni, hiszen Bulgária a legszegényebb Európai Uniós ország. Nem tudom, hogy ez illúzió-e, vagy propaganda, és ez nem is válasz a kérdésre. Minden esetre a menekültek 80%-a azt mondja, hogy menekül státuszt akarunk, és Európába akarunk menni. Na ez a probléma. Viszont itt egy 30 kilométeres falról van szó, amely megakadályozza hogy beérkezzenek ezek az emberek. Köszönöm. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro Venizelos, Sra. Comissária Malmström. É hoje evidente que a União... Igen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, elnök úr, teljesen világos, hogy az Európai Unióra kötelezettség hárul, és egy súlyos hibát követtek el addig éppen a szíria menekültek esetében, akik szeretnének bejutni Európába azt hittük, hogy a háború nem tart sokáig, most már régóta húzódik viszont, és igazából nem találtuk meg a megfelelő eszközt a konfliktus kezelésére igyekszünk a menekült áramlatot kezelni, és békés keretek közé szorítani ezt a mozgást, és Szíriában is igyekszünk a béke érdekében fellépni. Ha megnézzük az alapelveket, amelyek kérdésessé váltak. A, természetesen támogatni kell a menekülteket, ez a mi feladatunk, és mint Malmström biztos asszony elmondta, teljesen világos a szerződéses kötelezettségünk, szolidaritást kell vállalnunk a menekültekkel, de Bulgáriával is, hiszen ez egy válsághelyzet, ami Bulgáriában kialakult. Ugyanez vonatkozik Görögországra és másokra is. E, e, fontos, hogy ezt megértsük. Ha megnézzük a szerződések 80. cikk Két. igenis alkalmazni kell ezekre az esetekre az otthoni előírásokat. Nézzük csak a részleteket, ez a szolidaritásról szól a tagállamok között, és eh, persze nem mindig könnyű alkalmazni az ilyen előírásokat, eh, de azért az elveink mellett ki kell tartani, és humanitárius okok is erre késztetnek bennünket. Biztosítani kell, hogy a menekülteket megfelelően eh, kezeljük és jól bánjunk velük. Biztosítani kell, hogy a Dublini megállapodást az új formájában is be tudjuk tartani. Ernst asszony. Köszönöm szépen. Valóban fel kell tenni magamnak a kérdést. Tehát az EU menekültügyi politikája ilyen formában nem folytatódhat. Az teljesen világos, hogy a szíriai menekültekkel a bánásmód, ez egy botrány, ami Bulgáriában történik, ezt ki kell jelenteni, és biztos, hogy nem falra van szükségünk Európában, de most komolyan gondolják, hogy itt némi pénzt adunk Bulgáriának, aztán megszídjuk egy kicsit, és egyszerűen arról van szó, hogy a menekültügyi csomagja az EU-nak végül is nem változtatott semmit a menekültek helyzetén egyelőre. Nincsen egységes standardek, humánusabb menekültügyi politika érdekében a Dublin 3 pedig gyakorlatilag a szinonimája az emberek megvetésének. Most Bulgáriáról beszélhetünk, persze egy óra múlva Görögországról is beszélhetünk, de előszedhetünk bármilyen tagállamot, és óriási hiányosságokat fogunk találni, és amikor önök a költségvetés csökkentéséről beszéltek itt a parlamentben, és ezt el is fogadták, akkor úgy döntöttek, hogy az ilyen forrásokat is csökkentsük. Euroszúra, Frontexre, egyébre költjük a pénzt, kidobjuk az ablakon, és arra, hogy megszabaduljunk a menekültektől. Megmondom őszintén, elegem van az álszent fellépésből, krokodil könnyeket hullatnak, és a menekültek helyzete nem változik. Stojanov úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid időt szántak erre a vitára. Biztos asszony beszélt az integrációról, a beilleszkedéséről ezeknek az embereknek, akik itt akarnak maradni. De olyan menekültekről van szó, akik az hazájukból elmenekülnek, mert a hazájukban életveszély fenyegíti, fenyegeti őket. Természetesen szeretnének hazamenni. De milyen integrációról beszélünk itt másodszorban? A, lenne egy kérdésem. Háromszor is hallottam választ, és azt hallottam, hogy Bulgária támogatást ad Szíriának, Szíria szomszédos országának, de ennek a támogatásnak az ellenében maga Bulgária mit kap? és Ilcsev úrhoz szólnék, bizonyítsák be, illetve Ilcsev úrat is idézném, hogy bizonyítsák be, hogy Bulgária nincs egyedül ebben a harcban, mert mostanáig mindennek az ellenkezőjét láttuk. Köszönöm, Engel képviselő. Köszönöm, elnök úr. Stojanov urat szeretném megnyugtatni. Az Európai Parlament két héttel ezelőtt járt Bulgáriában. Az egyik első dolog, amit megállapítottunk, hogy nem azért jönnek ezek az emberek Bulgáriába, mert Bulgáriában akarnak maradni, nagy arányban vissza akarnak menni a hazájukba, vagy pedig tovább akarnak menni más európai országba. Kilirov úr, hát igaz, nem nagyon tetszik az embereknek az a körülmény, amit Bulgária tud nyújtani, és tényleg nem tűnik ez elfogadhatónak a nemzetközi sajtóban is megjelent mindez. De most a polémián túl egy kérdésem lenne, Európához intézem, ez egy alapvető kérdés. Beszélünk Törökországról. Törökországban 700 ezer szíriai van, 700 ezer, akik elmenekültek az országokból, és több millió szíriai az országon belüli menekült aztán Líbiában van 700 vagy 750 ezer, aki a háború el, elmenekült, és Bulgária pedig nem képes sokat kevesebb embert, néhány ezer embert, néhány ezer szíriai menekültet elhelyezni. Ugyanakkor más európai országok 50 100 ezret, mennyit fogad be? Mi van, mi van akkor, hogyha 100 ezer menekült jön, vagy 200 ezer menekült jön Szíriából? hol van ez a bizonyos európai politika humánus befogadásra vonatkozóan? Vagy nincs ilyen? Meg kell, hogy állapítsam, hogy a tanács szokásos bölcsességével csak tovább teszi ezt a dossziét. Ez nem oldja meg a problémát, és hogyha sürgős, hatalmas mennyiségben érkeznek a menekültek, akkor ez súlyosbodni fog. Köszönöm, Kálfin úr. Благодаря ви, уважаеми господин Köszönöm, elnök úr. 11.600 menekült van most Bulgáriában, ennek a nagy része, vagy több mint a fele legalábbis szíriai. A menekültek a múlt nyáron kezdtek el nagyobb mennyiségben érkezni, és mindez a múlt év végéig tartott. Novemberben 302-en léptek be Bulgáriába, szeptemberben 1662. Vagyis az a válság, amiről beszélünk, néhány hónapja tart. Engel úr azt mondta, hogy vége a válságnak. De hát nem értem, hogy milyen válságról van itt szó. Agályos az is, amit az Európai Bizottság mond. Azok az intézkedések, amelyekről a bizottság beszél, ezek részlegesek, és nem korrektek. Bulgáriának nem további mechanizmusokra van szüksége, visszafogadási megállapodásra van szükségünk Törökországgal, illetve tagállamok, a többi tagállam pedig át kell, hogy vegye a menekültek egy részét. Továbbá Bulgáriát támogatnunk kell abban, hogy fogadni tudja ezeket a menekülteket, akik tízszer olyan akkora számban érkeznek, mint amennyit Bulgária valójában be tud fogadni. Ha az Európai Bizottság parciálisan, részlegesen, a csak nyilatkozatot, akkor mérje fel egész Európa helyzetét, és csak Bulgáriával foglalkozzon. Gabriel képviselő. Köszönöm, elnök úr. a LIBE szakbizottság delegációja során fölmértük, hogy milyen intézkedéseket hoztak a menekültekkel kapcsolatban. Meg kell, hogy legyen a bátorságunk arra, hogy kimondjuk, hogy Bulgária nem áll készen ennek a kihívásnak a megoldására. Akciótervet kell felállítani. És sajnos a idegen gyűlölet is egyre jobban hallatja a hangját a témával kapcsolatban. Április végéig kell megoldani ezeket az új intézkedéseknek a végrehajtását. Természetesen plusz probléma merül fel a gyerekekkel, kamaszokkal kapcsolatban, de nem szeretnék föltenni olyan kérdéseket, amelyekre úgysem kapok választ, hogy az, ezeket az embereket a jövőben hogyan fogjuk integrálni. A helyi közösségek együttműködésére van szükség, a rendőrök képzésére van szükség, a határőrség képzésére van szükség, és mindazokat képezni kell, akik foglalkoznak a, be, a bevándorlókkal, a menekültekkel, és együtt kell, hogy működjünk Törökországgal és a többi, többi állammal is, amely befogadja a menekülteket. Fajon képviselő. Hvala lepa, To, kar se Köszönöm szépen, elnök úr biztos asszony. Mi is történik Bulgáriában valójában? Itt ö, nagy számban érkeznek a menekültek, ez tényleg egy tragikus esemény. És, és láthatjuk, hogy mi történik a külső határokon Bulgáriában. Szükség van a szolidaritásunkra. Meg kell hallgatni, hogy mit várnak tőlünk a szolidaritás jegyében, oda kell figyelnünk erre. Nem tehetjük meg, hogy ezeket az embereket visszaküldjék a határon túlra és az a döntés Bulgária esetében, hogy kerítést, ideiglenes kerítést építsenek, ez egyszerűen olyan lépés, ami adott esetben szükséges lehet, de hát mi nem akarunk kerítéseket Európában alapvetően. Másrészt azt is biztosítanunk kell, hogy megfelelő jogokat kell adni, hiszen látjuk óriási a bevándorlás nyomása, ezt is kezelni kell valahogy, tehát különböző intézkedésekre van szükség, hogy segítsünk ezen a helyzeten. Látjuk azt is, hogy az érkezők rendkívül sérülékeny csoportot alkotnak, és biztosítani kell az emberek biztonságát. De melyre a kolléga? Köszönöm szépen. Mondja Diaz, de miért a képviselő? Véleményem szerint a 33. cikk válságkezelő mechanizmusát a lehető leggyorsabban kéne igénybe venni és döntéseket hozni. Itt nem csak egy sürgősségi helyzetről van szó valójában, hanem vészhelyzetről is egyben. Bulgária nem tudja kezelni a helyzetet, az európai szolidaritásra van szükség, és én úgy látom, hogy három alapvető dolgot kell biztosítani. Szállást, elhelyezést, a második, a megfelelő egészségügyi ellátást, és harmadik pontban élelmiszert, élelmezést ezen emberek számára. Ez az alapvető. Most nem akarok itt a menekült jogról először vitatkozni, vagy a határok ellenőrzéséről. Azt gondolom, hogy az legutóbbi időszak konfliktusai arra mutatnak rá, hogy ezek az emberek nem elsősorban ide akarnak menekülni, hanem védelmet kérnek és később visszatérni. Ezért európai módon szolidaritást kell mutatnunk. Bulgáriával is egyedül nem tudják ezt megoldani. Köszönöm szépen. Most a Kecsiái eljárás következő. Valamennyien bulgárok, kazakor, kérem, hogy őri, emlékezem rá, amit mondani akart Marinov úr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 hogyha a civil szervezetek nem segítenének nekünk, és hogyha a magánemberek nem segítenének nekünk, akkor nem is tudnánk megoldani a helyzetet. Bulgária és az intézményei nem voltak felkészülve egy ilyen válságra, ez tagadhatatlan tény. Ugyanakkor a felelősség a mostani és az előző kormány terheli. Azok a szervezetek, amelyek spontán módon segítettek, nagyon jól szervezettek, amikor a támogatást kell biztosítani. Jobban szervezettek sokszor, mint amilyen értéket adunk ezeknek a támogatásoknak valójában. A nemzetközi szervezetek azt mondják, hogy a mi szervezési felkészültségünk gyenge. Más azt azt szeretném kérni, hogy ne gyengítse a kontrollt és a nyomon követést a bulgár kormányjal szemben. Bulgária nincs felkészülve, nincs tapasztalata ebben a témában, de ennek ellenére azt tudom mondani, hogy meg akarjuk oldani a problémát, ez a szándékunk él, és a probléma konkrét cselekvés nélkül nem fog megszűnni, nem lehetünk optimisták a szíriai konfliktus megoldása tekintetében. A probléma nem fog nagyon könnyen megoldódni, a probléma fönn fog állni továbbra is Bulgáriában és a környező területeken. Köszönöm. Biztos asszony. Az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást Szíriával kapcsolatban a Lampedusai eseményeket követően. Tudjuk, hogy mikor volt mindez. Bulgáriának problémája van a helyzettel, nem szomszédos ország Szíriához képest, a menekülteknek egész Törökországon át kell jutniuk ahhoz, hogy Bulgáriába beérkezzenek. A probléma az, hogy a ezeknek az embereknek az 50%-a bevándorló és nem menekült, nem a válságos övezetekből érkezik. És ez kockázatot jelent Bulgária számára és az egész Európai Unió számára. Az erőszakos események, amelyek a bevándorlókkal kapcsolatban előfordulnak gyakoriak, és a idegengyűlölet is felütötte a fejét, és egyre erősebb. Ezeket a problémákat Bulgária egyedül nem tudja megoldani. Igaz, hogy nem volt fölkészülve Bulgária, de vannak olyan statisztikák, amelyek azt mutatják, hogy augusztustól kezdve Bulgária föl volt készülve arra, hogy több ezer menekültet befogadjon, és továbbra is igyekszik megoldani a problémát. Lipcseva képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Az európai menekült rendszer alapja a szolidaritás és a felelősség. Bulgária ennek a két feltételnek megfelel. Bulgáriában a menekült rendszer hatalmas nyomás alá került, de az első napok problémáját megoldottuk. Tiszteletben tartjuk a szabályokat, és válságkezelő program alapján dolgozunk, együttműködünk az európai intézményekkel teljes átláthatósággal. Igen, biztos asszony, még sok mindent tehetünk azért, hogy javítsuk a menekültek életét, életkörülményeit, és jobban kell, hatékonyabban kell vizsgálnunk a menekült kérelmeket is. De Bulgária mostanáig csak a saját eszközeire számíthatott. Januárban kaptuk az első finanszírozási támogatást az Európai Uniótól. A tagállamok és az Európai Bizottság szolidaritásának köszönhetően, valamint a bolgár intézmények segítségével biztos vagyok abban, hogy a 133-as cikk alapján meg tudjuk oldani a problémákat. Köszönöm. Kirillov képviselő. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, hogy kedvező benyomást kelt számomra ez a vita, hiszen úgy hallom, hogy szimpatizálnak még a kritikával élők is az országunkkal. A helyzetet meg kell oldanunk, nem csak a mai aktuális problémákat, hanem általánosságban a jövőbeni kérdésekkel is foglalkoznunk kell a bolgár határ az Európai Unió külső határa 200 km hosszú. Sok problémát kell megoldani a határ mentén. Szeretnék köszöntet mondani Malmström biztos asszonynak, hogy hangsúlyozta ezeket a pozitív elemeket, illetve hangsúlyozta azt is, hogy szolidaritási mechanizmusokat kell aktivizálni hiszen a problémákat nem tudjuk megoldani, hogyha a tagállamok arányosan nem vállalnak felelősséget a saját GDP-jük arányában, lakosság számuk arányában. A görög miniszterelnöknek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen a Bulgária számára nagyon fontos a hozzáállásuk. Az összes földközi tengeri országot érinti gyakorlatilag közvetlenül a kérdés. És a támogatás mindenképpen, a szolidaritás mindenképpen szükséges a probléma megoldásához. Kazak úr. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. 2013. augusztusától beszélhetünk menekült válságról Bulgáriában. Egy válság tervet állítottunk fel, és 2014. februárjára ennek a 85%-a teljesült. Az illegális bevándorlók száma, akik átjutottak a, vagy átjutnak a bolgár határon csökken, és gyakorlatilag most már nincs hatalmas menekült hullám akik menekült jogot kérnek az országunkban, ezeknek a számot rendkívül megemelkedett. A kormányunk megfelelően reagált, nem terjedtek fertőző betegségek, nem fagytak meg emberek a télen. 2013-ban nőtt, több alkalommal nőtt a menekültek száma. Biztos asszony, a Bulgária viszont nem tud egyedül megoldani mindent a 133-as cikk alkalmazása nélkül. Biztos asszony, a szó. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, még hallgattam a fordítást. Egyértelmű, és az európai parlamenti képviselők csoportja ellátott. Én magam is ellátogattam többször Bulgáriába, és tudjuk, hogy nagyon súlyos a helyzet. Rövid időn belül rengetegen érkeztek az, egy olyan országba, amely nem készült erre fel. Tavaly 11-12 ezer ember. Nagyon sok. Egy olyan ország számára, ahol nem voltak erre a befogadáshoz struktúrák. Sok Bulgáriában, sok nagyon sok más országban is, és természetesen pontosan a körül a szám körül van, ami hetente, minden második héten Svédországba, Németországba, Görögországba érkezik. A bolgár hatóságok, és ezt valóban elismerjük, nagyon fontos lépéseket, intézkedéseket tett, de még mindig aggodalomra okot ad a helyzet. Az Európai Unió, mint számos Európai Uniós intézmény, ügynökség, tagállam próbálta a helyzetet segíteni és közelről nyomon követni. Igaz, hogy úgy tűnik, hogy kézben tartható a helyzet, de valószínűleg a határon egyre nagyobb lesz a nyomás akkor, amikor a szír helyzetet nem sikerül megoldani. És meg kell azt is mondjuk, hogy az emberek fele szíri, szír, a többi nem, afgán, pakisztáni, más országbeli. Tudjuk, hogy nagyon sok területről érkeznek a szomszédságból. Nagyon sok mindent kell tehát tenni, szállás, fogadási feltételezések, az automatizmus, hogy az emberek integrálódhassanak azok számára is, akik megkapják azt a jogot, hogy tartózkodjanak, és ott valószínűleg hosszú ideig Bulgáriában kívánnak tartózkodni. A határral kapcsolatos kérdések. Bár volt munka, de természetesen garantálni kell, ahogy Viam úr is mondta, garantálni kell az emberek jogát, hogy hozzáférjenek a határhoz és menedéket kérjenek. A visszaadatás és kitoloncolás illegális törvényellenes európai normák és nemzetközi normák szerint is. Szörnyű háború van az európai határok mellett Szíriában. A szomszédos országok, mint önök is mondták, óriási felelősséget vállalnak a mintegy két és fél millió menekült elhelyezésével. Nyitva tartják a határokat, bár nagyon kevés, kevesen érkeztek közülük Európába, akik nagyon kevés európai országba mentek. Ha mind a 28 ország hozzájárulna, segítene, akkor sokkal több emberen tudnánk magunk is segíteni. A legégetőbb és leggyorsabb segítség, amit az ottani emberek számára tudunk nyújtani, az az, hogy az UNHCR-rel együtt az áttelepülésre és visszatelepülésre jogot adunk, lehetőséget, hogy ezek az ember ne kelljen, hogy a földközi tengeren keresztül, vagy egyéb veszélyes utakon keresztül kelljen utazniuk. A tagállamoknak csak a fele segít. Megint kérem, újra megismétlem kérésemet, mind a 28 tagállamnak kell segíteni a régió menekültjein. A legkitettebbeknek, legsérülékenyebbnek természetesen minden eszközzel, amely rendelkezésünkre áll. Szolidaritást kell mutatni Bulgáriának, hogy segíthessük őket, hogy ö, leküzdjék a helyzetet. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Vazilesz úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlament képviselői megértik, hogy a görög elnökség a tanácson belül rendkívül nyitott tud lenni ebben a kérdésben. Egy szomszédos ország vagyunk, Bulgária vonatkozásában, és egy olyan ország, amelynek rendkívül hosszú a tengeri határa, és meglehetősen nagy nyomást érzünk, mint valamennyi mediterrán ország az EU-n belül, nem csak a tenger felől, hanem a szárazföldi határokon is érezzük a nyomást. És ez a probléma most jelentkezik Bulgária esetében is. Csak azt tudjuk visszaigazolni mi is, hogy nagyon fontos ebben az esetben az együttműködés az Európai Unió és Törökország között, ha ez ezeket az áramlatokat kezelni akarjuk. Tudjuk, hogy a visszafogadási megállapodás vagy egyezmény Törökországgal, amit néhány héttel ezelőtt kötött meg az EU és Törökország, most ezt végre kell hajtani és át kell ültetni a gyakorlatba tisztában vagyunk azzal, hogy az egyenlő teher megosztás egy fontos elve az EU-nak, és el kell érni ennek a megvalósulását. Ez szorosan összefügg a szolidaritással, ami az európai integráció egy alapvető értéke. A tanács cson belül eszmecserét folytattunk eh, erről, mit kezdjünk ezekkel a az áramlatokkal, a menekültekkel. Egyrészt ez nyilvánvalóan egy humanitárius probléma, mert egy humanitárius válság a kiinduló pontja ennek. Másrészt van ennek egy biztonsági vetülete is, tehát van egy humanitárius kérdés itt, és ott vannak a másik oldalon azok, akik menekült státuszt kérnek, hiszen a nemzetközi jog értelmében ténylegesen menekültnek is számítanak. Természetesen vannak olyan emberek is, amelyeknél felvetődik a kérdés, hogyan tudjuk az Európai Unió biztonságát garantálni. Ez azt jelenti, hogy két szinten kell kezelni a problémát. Egyrészt azonnali intézkedésekre van szükség, a konkrét a terepen, kint, ahol a probléma jelentkezik, nem lehet magukra hagyni az ottani embereket. Itt szolidaritásra, támogatásra van szükség olyan országok számára, mint például Bulgária, akik érintő vannak. Aztán van ennek az egésznek egy másik szintje is, egy integratív stratégiáról van szó. A görög elnökség a következő elnökséggel, az olasz elnökséggel szorosan együttműködik, és ez egy prioritást élvező témánk mindkettőnknek. Az Európai Uniónak teljesen egyértelművé kell tenni, hogy képes hatékonyan kezelni ezt a problémát. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az októberi tanácson részletekben menő vita folyt erről, akkoriban a Lampedusai nagy tragédia volt az, amely miatt ezt napirendre tűztük. Aztán az decemberi csúcson az akciócsoport eredményeit mutattuk be, amelyeket a földközi tengeri akciócsoport szerzett, és aztán januárban Aténben az EU belügyminiszterének informális tanácskozásán, ahol biztos asszony is jelen volt, szintén szóba került a téma, és következtetések is születtek az akciócsoport részéről. Vagyis stabil alapunk van arra, hogy iránymutatásokat dolgozzunk ki a Stockholm utáni időszakra. Természetesen az Európai Bizottság közleményére is nagy várakozásokkal tekintünk. Reméljük erre időben sor kerül, hogy júniusban tényleg a tanács is meghatározhassa a saját iránymutatásait erre a területre. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a probléma nap mint nap jelentkezik Máltán, Bulgáriában, Görögországon. Persze várhatunk márciusig, de azt is látni kell, hogy nap mint nap jelentkezik a dráma a határainkon és a mai hozzászólásokból is azt vehettük ki, hogy dolgunk van, tenni kell valamit, és azt is megmondták nekünk, hogy mit tegyünk. El kell, hogy mondjam, az aggodalmat, amit sokan kifejeztek ma itt a parlament körében, továbbítani fogom a tanács felé. Nem csak a bolgár képviselőknek van gondjuk ezzel, az egész Európai Parlament éléken foglalkozik ezzel, és európai öntudatra van szükség a probléma kezelésekor. Köszönöm. Köszönöm szépen az összes hozzászólónak, ezzel lezárom a vitát. Most a következő vita következik, az egyiptomi helyzet a téma. Az első előadó Venezuela úr a főképviselő nevében.